Üdvözlök mindenkit az Európai Fejlesztésügyi Szakbizottság nevében a Palesztinnel foglalkozó nyilvános meghallgatás témájában hídépítés a fejlődés érdekében. Nagyon örülök, hogy ennyien mutatnak érdeklődést egy ilyen fájdalmas kérdés iránt. Cortina Kretunak hívnak, és én vagyok a szakbizottság elnök helyettese. Azért kezdeményeztük ezt az ülést, mert rengeteg dolog elhangzott, és <clears throat> rengeteget olvashattunk Palesztináról, a közelkeleti helyzetről, rengeteg vér ö, omlott, és elsősorban mi most ezt a kérdést a fejlődés szempontjából akarjuk megvizsgálni. Több millió nő, férfi és gyermek él Gázában, Jeruzsálemben, illetve Cisziordániában, akik rendkívül körülmények között, rendkívül szörnyű körülmények között élnek, és az éhínség, a vízhiány, a higiéniai viszonyok hiányossága mindennapi valóság. Tehát a humanitárius helyzet egészen riasztó. Krónikus hiány mutatkozik a kórházak, az orvosok, ápolók frontján, és a kereskedelmi blokkád a gazdasági életet is súlyosan korlátozza. Ezek a nehézségek ken túlmenően az állampolgárok a palesztin megszállt területeken a legalapvetőbb emberi jogokat sem élvezik. Én remélem, hogy a, humán, a humán, humanitárius szempontokra tudjuk most helyezni a szempontot, fejlesztési, fejlődési szempontokat is képviselhetünk, és természetesen nem feledkezhetünk meg a politikáról. Mindannyian érdekeünket szolgálja a hídépítés, és itt a bizalomra is nagy szükség van, hiszen egy, enélkül minden, amit mondunk, csak puszta szó. A az egyetemeknek és a vállalkozóknak is együtt kell működniük, hogy a világ ezen nehézség sújtotta részén segíteni tudjunk. És nagyon fontos, hogy hiteles válaszokat találjunk. Nagyon fontos, hogy a mai meghallgatás az Európai Parlamentben kerül megrendezésre, hiszen a Palesztinában számos állásfoglalás révén igyekeztünk szorgalmazni a békés rendezés ügyét a közel-keleti munkacsoport keretén belül. Az európai dimenzió természetesen alapvetően fontos a palesztin területek szempontjából, hiszen az Európai Unió különböző támogatási programok keretében másfél milliárd, euró, fél milliárd eurót biztosított a régió számára tavaly év során és ezen kívül meg vagyok győződve arról is, hogy a két fél közötti bizalomépítés nem képzelhető el a gazdasági dimenzió vétele nélkül. Annak ellenére, hogy óriási külföldi segét kaptak a palesztinok két évtizeden át, még mindig rendkívül szegénységben élnek és általában az ott élők a munkanélküliség és a radikális mozgalmak között kell, hogy válasszanak. Tehát nagyon fontos, hogy a gazdasági csere, a fejlődés hozzájáruljon egy életképes gazdaság megteremtéséhez Gázában és Cisjordániában, ehhez pedig az iskolákat, a kórházakat, az infrastruktúra fejlődését, a vállalkozói szektor megsegítését is előtérbe kell helyeznünk. Ma tehát két panelre kerül sor. Az első panel keretében a mellettem lévő négy előadó fog szólni a segélyekről, illetve a hídépítésről, Összesen 40 perc áll rendelkezésre majd az eszmecserére, majd a második panel keretében Tony Blair, aki nem sokára megérkezik, a fejlesztési kérdésekkel, illetve a politikai helyzet kérdéseivel fog foglalkozni. A külügyi bizottság munkatársaival közösen. Szeretném először is üdvözölni Max Gellard urat, az ENSZ humanitárius koordinátorát a megszállt palesztin területeken. Második hozzászólónk David Sima, az Izrael-Palesztin kereskedelmi kamara alelnöke. Barbara Shenston is körünkben van az ENSZ RVA segélyezés és munka közvetítői hivatalának helyszíni igazgatója, illetve Hanna Seniora Izrael-Palesztin Kutatási és Tájékoztatási Központ munkatársa, amely többek között a civil társadalom eh, mal eh, folytatandó eh, dialógust igyekszik elősegíteni, és most megadnám először is Gélard úrnak a szót 10 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy mit tettem. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! A nagyon rövid rendelkezésemre álló tíz percet hadd használjam ki. Itt megemlítették, hogy az ENSZ humanitárius koordinátora vagyok, de egyébként a palesztin megszállt területek rezidens koordinátora is. Tehát itt két fajta szempontot képviselek. Egyrészt a helyi viszonyok ismerete alapján, másrészt pedig, mint a humanitárius kérdések koordinátoraként. Három részben szeretném ismertetni önökkel a helyzetet. Először is a gázai helyzetről, majd Cisjordániáról, Barbara Shandstone is itt van, aki az UNRWA helyszínen dolgozó igazgatója, tehát Ciszjordániával kapcsolatosan majd ő fog további részletekkel szolgálni. Végezetül pedig a palesztinok számára kidolgozott agendát, napi rendet illeti. A mostani megbeszélésre az ENSZ főtitkár Ban Ki-moon látogatására, látogatását követően kerül sor, tegnap este utazott el, illetve Ashton fő képviselő asszony is nemrégiben járt a térségben. Ezen kívül március 10 9-én, múlt pénteken Moszkvában is egy találkozóra került sor. Tehát ha úgy tetszik, akkor igen koncentrált figyelem irányul a régióra politikai, illetve egyéb szempontokból. Amikor itt a kvartettet említem, hangsúlyoznom kell, hogy mire törekszik a kvartett. Moszkvában elhangzott, hogy leg legminimálisabb szinten arra törekszenek, hogy az érintett feleket leültessék a tárgyalóasztalhoz, és minél előbb megállapodásra jussanak. A főtitkár tegnap, illetve néhány nappal korábban Ashton fő képviselő asszony ott járt. Hogyan lehet a helyzetet most leírni? Mindenki figyelemmel kísérte az eseményeket. Ha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor azt mondom, hogy egyre romló gazdasági, társadalmi helyzet jellemzi a térséget, igen súlyos humanitárius következményekkel. Én rendszeresen járok Gázában minden második héten, és most fontossági sorrend nélkül megemlíteném például a higiéniai viszonyokat, az ivóvíz ellátást, ami éppen hogy működik, és nagyon törékeny állapotban van. Nagyon keveseknek van könnyű hozzáférése ivóvízhez, és a Gáza térség alatti vízkészletek nagyon szennyezettek, magas sótartalmúak. Az ENSZ környezetvédelmi programja szerint a víz forrásokat. Egyszerűen le kéne zárni, hogy 15 év alatt megújulhasson. Ez egyébként Izrael alatt és Egyiptom alatt is meghúzódik. Mindennek a nagyon törékeny vízellátási rendszernek a az egyik súlyos következménye az, hogy túlságosan nagy mértékben aknázzák ki a vízkészleteket, ami tovább fokozza a só tartalmat, és 18 köbméter tisztítatlan szennyvíz kerül a földközi tengerbe naponta, ami rengeteg. A szegénységi szint egyre inkább súlyosbodik. Egy közép osztály szintjén élő város pár évvel ezelőtt gyakorlatilag olyan helyzetbe jutott, hogy a Gázában élő nyol, lakosság 80%-a szorul az ENSZ segélyezésére, a különböző donorok segélyeire. A szegénységi helyzet rendkívül súlyos, ami pedig a vállalkozási, a vállalkozói közösséget illeti, ugyan még Gázában van, de nagyrészt már megszűntek. Vannak még néhányan, akik kitartanak Gázában, és pár nappal ezelőtt voltam szemtanúja annak, hogy az ipar igyekszik újra éleszteni az építőanyag gyártást, valahogy lábra állni, és a romokat eltakarítva az így felszámolt anyagot felhasználni. Tehát röviden a probléma Gázában az ostrom állapot. Ezt röviden azok számára, akik nem igazán ismerik a probléma mértékét, a következőképpen ismertetném. Egy fal választja el Izraelt Gázától, ami nem egy lezárt, de gyakorlatilag egy áthatolhatatlan fal. Az izraeli tengerészet három mérföldre a tengertől szintén blokádot épített. Tehát ez egy valódi ostrom állapot helyzet. Ha ezt fel is számolnák, meglehetősen időbe telne, hogy Gázában normalizálódjon a helyzet. Rengeteg kamionnyi virágot, illetve élelmiszert szállítanak onnan a világ ezen részébe. A családok igen, alkalmasak lennének a földművelést tovább folytatni, épp úgy, mint a halászatot is fel lehetne éleszteni. 2009-ben az ENSZ, csak az ENSZ önmaga 450 millió amerikai dollár segélyt biztosított a térség számára. És azt kell, hogy mondjam, hogy ennek csak töredékére lett volna szükség. Térjünk rá Cisjordániára. Ott a helyzet legalább annyira bonyolult, ha bár másképp, mint Gázában, és majd Blair úr erről bővebben fog szólni. De itt is rengeteg akadály gördül a gazdasági tevékenység útjába. Ez mind akadályozza a gazdasági fejlődést. Itt megint csak elsősorban a humanitárius segélyek biztosítják a megélhetést, aminek csak részére lenne szükség, hogy a gazdaság működne. A cisjordániai terület 60%-a még mindig ez az úgynevezett C terület izraeli ellenőrzés alatt áll és Kelet-Jeruzsálemben a szegénység egyre súlyosabbá válik, több ezer gyermek egyszerűen nem tud iskolába járni, nincs elég iskola, nincs elég tanár, és a közösségi szolgáltatások is igen rossz képet mutatnak. Tehát a helyzet egy komoly társadalmi-gazdasági kihívást jelent. A C terület a fal és a zöld vonal közötti terület, és itt a, gyakorlatilag ezen a területen tízezren élnek, szorulnak be erre a területre, és gyakorlatilag a mezőgazdaságilag művelhető terület zöme is erre a területre koncentrálódik. És végezetül, mielőtt a 10 percem lejár, a palesztin államiság kiépítéséről, a palesztin hatóság kezdeményezéséről. Augusztus, tavaly augusztusában született meg az agenda, és azt hallottuk, hogy a palesztinok tovább folytatják az intézményrendszer kiépítését, fejlesztését, ami az államiság kiépítéséhez szükséges. Itt két évet jósoltak. 18 hónappal később talán túl optimistának tekinthető, vagy idealistának ez az agenda, de az ENSZ részéről mi ennek látjuk a célját, és ezzel egyetértünk, vagy ebben egyetértünk a miniszterelnökkel, hogy ez legalább lendületet ad az államiság kiépítéséhez. Mit lehetett eddig elérni? Itt röviden három dolgot említenék. Először is a biztonságra helyezem a hangsúlyt Ciszlodániában, ami lényegesen javult az elmúlt időben, és Blair úr is majd szólni fog el, erről. A palesztin városokban, Betlehemben, Nablusban, Jerikóban a palesztin biztonsági erők jól képzettek, és a bűncselekmények száma erőteljesen visszaesett, ami igen biztató a gazdasági vállalkozói tevékenység szempontjából. Tehát ellenőrzésük alá vontak területeket, ami pedig második szempontot illeti az intézmény fejlesztést. A miniszterelnök, illetve a palesztin hatóságok miniszterei egy nagyon szilárd pénzügyi és költségvetési alapot tudtak megteremteni. És viszonylag biztosak lehetünk abban manapság, hogyha segély érkezik a régióba, akkor tudhatjuk, hogy hova jutnak ezek a pénzek elszámolható, elszámoltatható módon. Harmadsorban pedig Fayad miniszterelnök a palesztin hatóság erőfeszítésének élére állt, amely a cisziordániai kis közösségek fejlődését célozza meg. Több millió dollár segély folyt 2009-ben erre a területre. Úgyhogy röviden ennyit, elnök asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm, majd biztos vagyok, hogy a eszmecsere során még kifejthetjük ezt a kérdést, és most Barbara Sönstónak, illetve Szima úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, parlamenti képviselők, a Fejlesztési Bizottság tagjai, kedves vendégek és ennek a panelnek a tagjai, hölgyeim és uraim. Nagy megtetés számomra, hogy itt lehetek az izraeli üzleti közösség képviselőjeként. Mi megpróbáljuk a régióban a békét és a fejlesztést elősegíteni. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem képviselek itt semmilyen politikai szervezetet, sem nincsen semmilyen politikai pozícióm. Én itt egy jobb jövőt képviselek a mi régiónkban. Ma nem azért gyűltünk itt össze, hogy a történelemről beszéljünk. Sajnos nincs tovább hang, kikapcsolódott a hozzászóló mikrofonja, az előadó mikrofonja. Elnézést kérek. Újra kezdjem? Nem, nem kell az elejéről. Tehát ma azért gyűltünk itt össze, nem azért ültünk össze, hogy a régi vagy a mai történelmről beszéljünk, hanem hogy előre tekintsük a jövőbe. És elnézést kérek, nekem nem olyan jó az angol tudásom, mint az öné. Nos, tehát azt akarjuk megvizsgálni, hogy a különböző felek hogy tudják elérni, amit szeretnének, azért, hogy az együttműködést elősegítsék elsősorban a palesztinak és az izraeliek között. Kedves bizottsági eh, tagok és vendégek! Nyilvánvalónak kellene lenni, hogy az ígéretes jövő építésének eh, vannak lehetőségei a közel-keleten. Tulajdonképpen eh, mindazon kérdéseknek tudatában kell lennünk, amelyek ezt a vágyat megvalósítják nem kell a régi, uton tapos, régi utat taposni tovább. Néhány évvel ezelőtt több üzleti vezető, köztük magam is, akik Izraelben különböző üzleti társaságokat képviselnek, megalakították az izraeli-palasztin kereskedelmi és ipari kamarát. Ez egy non-profit civil szervezet, amelyet bejegyeztek a cég nyilvántartásba és a belügyminisztériumnál. Az izraeli üzleti közök, köröknek a ö, ö, képviselői, a kereskedelmi kamara, a nem, az izraeli ö, ö, exportintézmény, a kereskedelmi és ipari kétoldali intézmények az Izrael-Palesztini Üzleti Fórum, az IPBF, és még nagyon sok más szervezet csatlakoztak hozzánk azért, hogy hidat verjünk, amelynek az a célja, hogy valós együttműködést hozzunk létre. Az IPCC arra törekszik, hogy kétoldalú kereskedelmet alakítson ki az izraeliek és a palesztinok között azért, hogy üzleti lehetőségeket és kereskedelmi lehetőségeket biztosítson, és üzleti és szociális társadalmi hálót építsen ki, és a közös bizalmat is kiépítse. Ez egy sikertörténet, ennek a kamarának a története, és bízom abban, hogy Tony Blair úr, aki a kamarának a megnyitóján részt vett, örömmel hallja, hogy sikerült uh, a bürokráciai akadályok nagy részén túllépnünk, és, és észrevehető eredményeket értünk el, amelyek közül csak néhányat említenék. Az EPCC-vel kezdem, a, az anya szervezettel. Jenin és a helyi kereskedelmi kamarának segítségével megerősítettük az izraeli vállalatokkal az együttműködést, és vegyes vállalatokat alakítottunk ki. Elintutottuk a palesztin üzleti útmutatót, amely a palesztin termékeket közvetíti Izraelben és máshol a lehetséges vásárlónak a palesztin és izraeli üzleti vállalkozók között találkozókat szerveztünk, amelyek olyan kérdésekkel foglalkoztak, amely a szállítás, a vám, a normák, szabványok kérdésével foglalkoztak. A különböző palesztini és izraeli üzleti vállalkozók között is találkozókat szerveztünk. Az IPCC-nek az internetes oldalát is megnyitottuk. Ezen kívül egy IPCC reggel, reggeliző klubot is kialakítottunk Aztán különböző eseményeket indítottunk el. A fiatal palesztin vezetők egy közös szemináriumot indítottak el, amely a vezetői tapasztalatokat osztotta meg velük. Nikolá Jain, egy Egyesült Királyságbeli szakértővel, nek a vezetésével. Ez Jerikóban egy évtized óta több mint 120 békeszervezettel szerveztünk egy kétnapos palesztin-izraeli béke civil fórumot. Mezőgazdasági képzési fórumokat is tartottunk, és első alkalommal gyűjtöttük össze a gazdálkodókat, akik részt vettek ezekben a programokban egy éven át. 25 mezőgazdasági szakértők a nyugati partról részt vettek a 2010-es mezőgazdasági fórumon. A P4P, amely egy békefórum, kétoldali ö, találkozókat tartottak az izraeliek és a palesztinek között. 2009-ben több mint egy millió ö, turista lépett át a határon Izrael és a nyugati part között. Az izraeli gyártók szervezete a csomagolási technológiáról is tartott egy találkozót. Aztán a különböző üzleti vállalkozások között tartottunk megbeszéléseket a textiliparnak a kihelyezéséről is tartottunk megbeszéléseket. Az izraeli és a Palesztinai Üzleti Fórum, amelynek, amelyről már hallottak, ez a svéd üzleti közösséggel közös szervezet, amely biztosítási, mezőgazdasági és a többi ügyletekkel foglalkoznak. Havella úr, aki itt akart lenni, elnököli ezt a szervezetet. 2009. decemberében a palesztíniai központi statisztikai hivatal azt jelentette, hogy a nyugati parton az üzleti vállalkozásoknak a százaléka az elkövetkezett az el, az elkövetkező fél évben 44,2%-kal magasabb volt, tehát akik egy akik azt várták, hogy emelkedni fog ennek a szintje, ez nagy optimizmusról tesz tanulságot, hiszen korábban csak 27 kal várták ezt. Ilyen projekteken keresztül további hidakat fogunk építeni, és új alkalmak fognak mutatkozni a békére, és hogy a békét azt a civil társadalom köreiből fogják elkezdeni építeni az izrael és a palesztin népek között. Még egy dolgot kell említeni, ahhoz, hogy valami konstruktív legyen, az az egyenlőségre kell, hogy alapuljon. Én hiszek abban, hogy a palasztin szomszédainktól sokat tanulhatunk, és a kölcsönösség nélkül a közös munka és a megértés nem elérhető. 14 milliárd sékel, 2,8 milliárd euró tény a palesztin és izraeli kapcsolatokra, és pedig azt bizonyítja, hogy hogy ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni sokan úgy gondolják, hogy ez a tragikus helyzet nem megoldható. De ilyen érvre az egyetlen válaszom az, hogy sem én, sem a kollégáim, akik elkötelezetten törekszenek arra, hogy a mindennapokban a közel-keleti politikai és más kérdéseket megoldják. Mi azt szeretnénk, hogy egy új valóságot hozzunk létre, amelyben a béke, a stabilitás, a jólét és a közös megértés lesznek az uralkodó elvek. Befejezésként azt szeretném mondani, hogy álmunk e, az, hogy folytathassuk a, tovább is az együttműködést az, üzlet, az üzleti életben, azért, hogy megkönnyítsük a két kormánynak az erőfeszítéseit a béke elérésére ebben a régióban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig akkor Barbara Shenstone kap szót. Thank you. Good afternoon. Mindenkit szeretettel besz- üdvözlök, hölgyeim és uraim. Azért jöttem el önökhöz, hogy az UNRWA-t, az ENSZ palesztin menekülteket segélyező és munkaközvetítő hivatalát köves, eh, képviseljem itt. Mint tudják, ezt a szervezetet 60 évvel azelőtt állították fel ideiglenes ügynökségként, azért, hogy támogatást eh, nyújtson a menekülteknek, akik akkoriban 700 ezeren voltak, akik a történelmi Palesztinából menekültek, és minden megélhetésüket elvesztették 46 és 48 között abban a konfliktusban, amely az izraeli állam létrehozása létrehozását követte. Az ENSZ közgyűlés által elfogadott mandátum alapján 1949-ben, mivel nem volt tartós és igazságos megoldás erre a sorra, sorsra, most az UNRWA folytatja tovább ezt a munkát 4,7 menekült számára a kezel-keleten, a nyugati parton, Gázában, Jordániában, Libanonban és Szíriában. Az UNRV igazgatójaként nagy örömmel vagyok itt önöknél ma, hogy megbeszéljük azt, hogy a világnak ebben a problémákkal teli régiójában mit tudunk tenni. Én itt Cisjordániáról, a nyugati partról tudok beszélni. Ma 771 ezer menekült van a nyugati parton. Ők kb. 30%-át jelentik a nyugati part 2,3 milliós lakosságának. Nekik nyújtunk szolgáltatásokat, illetve közülük 600 ezernek körülbelül. Elsősorban a humán fejlesztési programokkal foglalkozunk, egészségügyi alapellátás, alapfokú oktatás és szociális szolgáltatások. Ezen kívül központokat is működtetünk a szakképzésre a munkanélkülieknek, és kis kórházat is, és tanítóképzőt. Ezen kívül az közel-keleten az UNRWA több segítő programokat, sürgősségi segítő programokat hoz létre a megszállt területeken a Gázán és a nyugati partban, és nem olyan régóta Libanonban. Elsősorban védelmet, élelmiszert, készpénzt munkáért és más megélhetési kezdeményezéseket folytatunk. E, ebben a régióban körülbelül 500 e, millió e, dollárt, körülbelül 362 millió eurót akarunk a nyugati parton elkölteni, és a nyugati parton körülbelül 140 millió dollár. Körülbelül 5 5000 embert köztük a fele tanító alkalmazunk, és legtöbben közülük maguk is menekültek. Nézzük a mai helyzetet. A nyugati parton a palesztinai menekültek továbbra is súlyos humanitárius és fejlesztési krízisben, válságban élnek, és 2010-ben pici eredményeket elértünk. A legtöbb menekült számára, akik a legszegényebbek a palesztinok között a nyugati parton, tehát az ő számukra nem nagyon változott a helyzet, és általában nagyon nehéz és sötét. A válságnak a középpontja továbbra is az, hogy a nyugati parton katonai megszállás folytatódik. És ez azt jelenti, területi széttagozódottság, az emberek és az áruk mozgásának a korlátozása, a gazdasági növekedés megfékezése, és rendszeres erőszak és bizonytalanság uralkodik a nyugati parton élő palesztinok számára. Igaz, hogy 2009 során, során a gazdasági növekedésnek kis jeleit jele, jelezték, ugyanakkor továbbra, és, és az emberek mozgását is könnyítették egy kicsit. Ezeket nagyon üdvözlőnek tartjuk, de hát azért lássuk, hogy milyenek is valóságban. Azt hiszem, hogy még nem jött el az idő az, az ünneplésre. Ezek a pozitív jelek, még nagyon kicsik és csak lokalizáltak. Attól tartok, hogy inkább e, a, a fejlődésnek a lelassulását látjuk. A Nablusnak a kormányzóra azt mondta, hogy igen, valóban könnyebb most már a palesztinoknak a Nablus városából ki és bemenni, és több a gazdasági tevékenység, de ezek a változások nagyon kicsik, és a beruházók még mindig nem mernek visszatérni e, ugyan szétszedtek bizonyos ellenőrző pontokat, de azért vannak ideiglenes ellenőrző pontok újak is. A kormányzó azt mondta, hogy bízik abban, hogy a fővárosok most már nyugodtabbak és biztosabbak eh, a fegyveres csoportok támadásaitól, és mindez köszönhető a jobban képzett és egyre profibb eh, a PSF-nek, tehát a palesztin biztonsági erőknek. Ugyanakkor azt mondta, hogy az izraeli eh, védelmi erők továbbra is lecsapnak a lakóterületek, területekre, letartóztatnak embereket, lezárnak területeket, azokat, akiket más véleményen tartanak, azokra vadásznak, és így a PSF-et alá, tevékenységét aláállják. És azt mondta, hogy az ellenőrzési rendszerek, az engedélyek, a különböző lerohatások, a a hozzáférő utaknak az ellenőrzése az még most is nagyon erős. Ezek arra vezettek, hogy a világbank azt mondta, hogy még túl korai az, hogy az új gazdasági tevékenységnek a jeleit a nyugati parton ígéretesnek vegyük, ha bár úgy tűnik, hogy most történt évek óta először, hogy a palesztin egyfőre eső GDP növekedés látható. És ez azt jelenti, hogy talán majd a fenntartható gazdasági növekedés útjára beszél, léptünk. Úgy tűnik, hogy ennek a növekedésnek nagy része köszönhető a donoroknak, a adományainak, amelyet, amelyek a tavalyi gázai háborúnak a következményét akarták könnyíteni. Jelenleg arra van szükség, hogy olyan környezet alakuljon ki, amely a magánszektor növekedését segíti, és a, a valós gazdaságot még akkor is, hogyha vannak belső mozgások, a, a nyugati parton kívüli e, piacokra való mozgás, tehát Gázában, Izraelben és máshova nagyon korlátozott, és úgy tűnik, hogy nem is nyílnak, nyitnak ezek a piacok. Tehát amire szükség van, az az, hogy a fallal kapcsolatban és az ellenőrző rendszerrel kapcsolatban jelentős változások sikerüljenek. Erre van szükség, és hogyha valóban meg akarjuk fordítani azt a helyzetet, hogy e, rombolás történik, és a rendszer az lezár dolgokat, ez a kis növekedés az nem sokat jelent, ne felejtsük el, hogy az egyfőre eső GDP majdnem harmadával csökkent 1999 óta. A szegénység különösen magas a menekültek között, és a munkanélküliségi ráta is nagyon magas, és elsősorban fiatalok a munkanélküliek. Ezek a számok elsősorban Hebronban és Kalkiliában láthatók, hiszen ez a rendszer ott fejti ki, tehát a falnak az építése ott gyakorolja leginkább a hatását. A munkanélküliségi számok az több mint 50%-ra emelkedtek és ezek a menekültek elsősorban az élelmiszersegélyek, a családsegítés és a többi alapján tudnak csak megélni. És mivel a szegénység növekszik, ezért azt is látjuk, hogy az élelmiszer biztonság hiánya is egyre uralkodabbá válik. A, az UNICEF-nek, az UNRV-nek és a VPF-nek egy tanulmánya mutatja, hogy milyen súlyos helyzetben vannak a beduinok, a, a pásztor közösségek. 79%-uknak teljesen bizonytalan az élelmiszerellátása, 93%-uk eladósodott, 20%-uk nem tudnak hitelhez járni. Ezek kívül az egészségük is riasztó, 28,5%-uk a gyerekeknek a növekedésben korlátozott, 15,3%-uk azok túl soványak, és 5,9 9%-uk a globális akut alultápláltságban szenvednek a kelet-jeruzsálem, amely valamikor a palesztin gazdaságnak a szíve volt, ma azt mutatja, hogy mind gazdaságilag, mind szociális szempontokból hanyatlásnak esett. Itt nem látunk javulást. A városnak a keleti részét még jobban lezárták a nyugati partról, és a, a zsidó települések egyre e, terjednek. kelet Jeruzsálom úgy tűnik, hogy azzal a kockázata kell, hogy szembenézzen, hogy e, nyomornegyedeknek a sorát jelentik majd. Az erőszak és a bizonytalanság továbbra is jellemző a mindennapi életben. Ez a katonai műveletek miatt, a, telepeseknek az erőszaka miatt, és az épületek lerombolása, és mindezek miatt történik. Igen, a, a különböző félkatonai szervezeteket most már jobban ellenőrzik. De ugyanakkor a bűncselekmények továbbra is nagyon problémát jelentenek. A politikai szférában ez a fajta bizonytalanság a béketárgyalásoknak a lehetőségét is, a jövőt is megkérdejelzi, tehát hogy mikor lesznek majd választások, hogy lesznek azok, és mindezek is befolyásolják a társadalmi és a biztonsági környezetet mivel nem látjuk ezeket a kérdéseket világosan, az emberek nem látják, a bizonyítottnak a jövőjüket. A Világbanknak a jelentése azt mutatja, hogy a fal, az a víz és a, a területeknek az elosztását nehézé teszi, és a gazdasági növekedésnek a lehetőségét is meglehetősen korlátozza. Hölgyeim és uraim, szükség van segítségre ott helyben és hogyha továbbra is a fejlesztés hanyatlása következik be, akkor nem tudunk segíteni. Tehát a különböző ellenőrzéseket meg kell szüntetni, és a palesztin népnek az elszegényítése nem folytathatott tovább. Szükség van arra figyelni, hogy Kelet-Jeruzsálemben mi történik, szükség van a szociális békére. Folytatni kell a palesztin hatóságnak által elért eredményeket, és egy jólétben, harmóniában élő államot kell létrehozni. A legfontosabb, hogy a béke folytatódjon. És az alternatív, ennek az alternatívája pedig szörnyűséges. Hanna Senora from the Israeli Hanna következik az Izraeli Palesztin Kutató és Tájékoztatási Központ részéről. Jó napot kívánok! Kecső asszony, Zsoli asszony, hölgyeim és uraim! Engem a meghallgatásra hívtak meg abból a központból, ahol, amelynek igazgatója vagyok. Vannak azonban más címeim is. A Palesztin Nemzeti Tanács tagja vagyok, eh, ami a mi par- par- parlamentünk, a palesztin parlament, amely eh, amelyet a, a palesztin felszabadási szervezet választott meg, és mivel ez a meghallgatás a gazdasági fejlesztésről szól, én magam a palesztin népet is képviselem a palesztin gazdasági szociális tanácsban, egyidejűleg pedig az Európai és Palesztin Kereskedelmi Kamara feje is vagyok. az izraeli palesztin kutató és tájékoztatási központ vezetőjeként azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy mi palesztinok szeretnénk megmutatni, hogy felkészültünk minden területen, hogy együttműködjünk izraeli szomszédainkkal, legyen ez gazdasági, politikai terület, mert meg akarjuk szüntetni a megszállást, Szeretnénk elérni a két állam megoldás beteljesítését, ahol létrejön a független palesztin állam Izrael állama mellett. Gazdasági tekintetben, is, mivel ez a mai témánk, és nagyon hálás vagyok kollégáimnak az UNRV-tól, akik elmagyarázták a kérdés humanitárius oldalát a gázai övezetben és Cisziordániában. Nekünk az a munkánk, hogy fejlesszük a palesztin gazdaságot. Ez számunkra nagyon fontos kérdés, mert önállóak akarunk lenni, gondoskodni akarunk természetes igényeinkről, fejlesztési igényeinkről, azonban nagyon korlátozó megszállás alatt élünk, így említették azt, hogy mi történik Gázában és Cisziordániában. Ennek ellenére, ahogy Simha úr is Tel Avivban mondta, létrehoztuk a palesztin-izraeli üzleti fórumot azért, hogy kialakítsuk a kereskedelmi kapcsolatokat, és hogy túllépjünk az egyes akadályokon, közismert tény, hogy több mint 660 ellenőrzési pont van a falak mentén, amely megakadályozza a mozgásszabadságot. A legnagyobb problémánk az a hozzáférhetés és a mozgásszabadság. Nem akarjuk ezt elvinni a legmagasabb izraeli hatóságokhoz. Nemrégiben leültünk egy megbeszélésre az jelenlegi izraeli kabinet miniszterelnök helyettesével, az, azzal az emberrel, aki gazdasági fejlődését és nemzetközi kapcsolatokért felel. Az ő neve Szilván Salom, Leültünk vele, és három fő kérdést vetettünk föl. Az első a mozgás szabadság és a hozzáférhetés volt. Elmondtuk neki, hogy az önök gazdasági, fő miniszterelnöke gazdasági békéről beszél, és, e, és ezt mi nem ellenezzük. De mi egy, foly- egy komoly folyamatot akarunk, amelyben fenntartható gazdaságot tudunk kialakítani itt megemlítették, hogy a mi miniszterelnökünk Szedem Fajad hat hónappal ezelőtt augusztusban előállt a Fajad tervvel, amelyel a politikai, gazdasági és biztonsági infrastruktúránkat akarta kialakítani és megreformálni intézményeinket. És mégis ennek ellenére ebben a az egy évnél rövidebb időszakban csak 1500, 1500 projektet tudott, megval, tudott megvalósítani. Sajnos mind, mind, mind, az összes csak az A és B területeken, és a C területen egyet sem. Majd el fogom magyarázni, hogy mit jelent az A, B és C terület. E, említették már itt is, hogy a Cisziadani a legnagyobb része az izraeli hadsereg te teljes ellenőrzése és a katonai hatóság teljes ellenőrzése alatt áll. Az A és B terület ennek a Cisjordánia területnek 40%-át teszi, az A területen teljes biztonság és adminisztratív hatalmat élvezne, élvezünk. Meg kell osztanunk ezt a hatalmat B, az B területen Izraellel. Miénk az adminisztratív és övék a biztonsági hatalom ezen a területen. A C területen, amely a területnek több mint 60%-át teszi ki, tehát a cisziadáni terület nagyját, ott semmiféle befolyásunk nincsen. Teljesen az izraeli védelmi minisztérium és a hadsereg ellenőrzése alatt áll, nekünk pedig civil közigazgatásunk van, amit inkább gazdasági közigazgatásnak kéne nevezni, és ahol nekünk engedélyekre van szükségünk, ha bármit is tenni szeretnénk ezen a C területen. Szilván Salom miniszter úr azt mondta nekünk, hogy annak érdekében, hogy mi kifejleszthessük saját gazdaságunkat, a, és hogy a palesztinok önállathatóak lehessenek, el kell távolítanunk az úti akadályokat, az útolaszokat. A Netanyahu irányítása alatt 30-at már eltávolítottak, de még van 600 ilyen út, úttorlasz. A gazdasági fejleszt, fejlődés érdekében az is kell, hogy mi ellenőrizzük a határainkat. Egyiptomi határaink a rafai terület le van zárva, de jordáni határunk pedig az izraeli katonai hatóságok ellenőrzése alatt áll, az exportunk nem mozdulhat el, semmiféle üzleti tevékenységet nem végezhetünk, és az export, export lenne a legfontosabb. Ennek érdeké, ezt, és ezt pedig szabadon kéne tudnunk végezni. Minden palesztin exportnak egy ilyen biztonsági ellenőrző pontoson kell áthaladnia, de az importnak ugyanígy. Ezért, hogyha ezeket az akadályokat nem távolítják el, Hadd egyek egy példát, hogy miért kéne eltávolítani. Palesztinában működik az egyik legjobb gyógyszeripari vállalat Ramallahban, és arab országokba tudtunk exportálni, illetve az Európai Unióba is elkezdtünk exportálni. Azért, hogy az Európai Unióba exportálhassunk, lehetőségünk kell, lenni, kell lennie, hogy a termékeink a ramalai gyárból egyenesen eljuthassanak a kereskedőhöz az európai országokban, és itt most Németországról beszélek, anélkül, hogy az árukat ne nyissák fel. Hiszen ezek gyógyszeripari termékek. Az izraeli korlátozásokkal azonban ezeket a termékeket az izraeli hatóságok felnyitják, eljönnek a gyárba, ott kikértük őket, hogy jöjjenek el a gyárba, ott nézzék meg, és aztán lezárjuk, és akkor útra, útjára engedhetik, de ez nem volt lehetséges. A vállalkozóink, hogyha üzletet akarnak folytatni, elmentek Máltára, és ott létrehoztak egy közös palesztin-német gyógyszergyárat azért, hogy beléphessenek az EU piacára. Hogyha egyedül maradunk, és láthatják, hogy a turizmusban és minden olyan kérdésben, amelyet, amelyben exportot szeretnénk fejleszteni, nagyon szorosan együttműködünk az izraeliekkel, különösen a turizmus területén. Az idegenforgalom az egyik legfontosabb jövőbeni öm, gazdasági ágazatunk, amelyel valutához juthatunk. Mégis egyelőre a mi idegenforgalmi minisztermünknek, egy nagyon kedves betlehemi hölgynek, és aki aki nagyon-nagyon ért a turizmushoz, ő nagyon nehezen és nagyon jól együttműködött az izraeli idegenforgalmi miniszterrel. A jelenlegi izraeli miniszterrel viszont nagyon nehezen működik együtt. Ön az én kollégám érti tehát a helyzetemet, Avivdov Libermannal senki nem tud együttműködni. Ugyanezt elmondtuk Szilván Salom úrnak is. Én azt hiszem, hogy nekünk arra van, arra van szükségünk, és Szilván Salom úrnak is elmondtuk, hogyha mi a ha dr. Fayed palesztin fejlesztési tervével és a Netanyahu féle gazdasági gazdaság, béketervel e, előre tudunk lépni, akkor nagyon fontos lesz az izraeli hatóságoknak, hogy lehetővé tegyék a palesz, palesztin e, üzletembereknek, hogy a C területen is dolgozzanak, hiszen ez az egyetlen terület, ahol lehetőségünk van a terjeszkedésre. Az A és B területeken nem beszélek a falról, hiszen mi most ma fejlesztésről akarunk beszélni, tehát nem beszélek a föld, földelkobzásról. Az egyetlen terület, ahol a palesztin üzleti közösség tovább fejlődhet, annak érdekében, hogy önellátó legyen, az a C terület. És hogyha nem tudjuk azt használni, amit Netanyahu hát úr is elmondott a gazdaságról, az csak, az csak reklám lesz, propaganda. A mi miniszterelnökünknek is, hogyha nincs lehetősége arra, hogy a C területen építkezzen, akkor nem fogja tudni teljesíteni a te tervének fejlesztési részét. Azonban, hadd térjek le most a legfontosabb kérdésre a palesztinok szempontjából, és ez a gázai övezet. Szilván Salomnó úrnak elmondtuk, hogy és nagyon egyszerűen egy, egyetemen fogalmaztunk. Meg akarjuk büntetni a Hamaszt. De most önök kollektívan büntetnek másfél millió palesztint, akik a gázai jövezetben laknak. Azzal, hogy lezárják a területet, nem csak a Hamas büntetik, hanem a népet is. És ez oda vezetett, hogy több mint 50%-os a munkanélküliség, amely pedig azt jelenti, hogy a gázai övezet családjának 80%-a él a szegénységi küszöb alatt. Gázában rengeteg fontos gyártó létesítmény van, és hogyha nem tudnak behozni nyersanyagot a gázai övezetbe, akkor csődbe mennek. És hogyha csődbe mennek, akkor el kell bocsájtani az alkalmazottaikat, annak el, tehát ahelyett, hogy segítenék a gaza, gázai övezet palesztinait, palesztinjait, hogy gazdaságokat fejleszék és előreléphessenek, megfosztják őket az, attól a lehetőségtől, hogy e, ellássák magukat. A, a Gázától Egyiptomba vezető alagút jelentős bevételi forrás teremt a Hamasnak, amíg Izrael lehetővé teszi, hogy a gázai övezet importáljon, ahogy korábban is megtették, ennek a bevétele a palesztin hatóság kezébe kerül Ramallahban, és ismerjük el azt is, hogy a palesztinok, palesztin költségvetés több mint fele A Ramallahi Palesztin hatóság részéről havonta 120 millió dollárt a humanitárius igények megsegítésére fordítják. Tehát minden évben másfél milliárd dollár segélyt áramlik a Ramallahból a gázai övezetbe. Saddam Fayed nemrégi, úr nemrégiben jelentette be, hogy 2010-ben már tudjuk 10%-kal csökkenteni ezt a költségvetést, a támogatási költségvetést. Múlt évben másfél milliárd dolláros támogatást kaptunk, de az mind a gázai övezetbe áramlott. Idén csak 1,2 milliárd dollárnyi támogatásra lesz szükségünk, és ennek megint a nagy zöme a gázai övezetbe áramlik, és 300 millió dollár um, kerül a palesztin hatóság költségvetésébe. Mi palesztinok a cisziordániai területen és gázai övezetben szépen lassan fel tudjuk építeni a gazdaságunkat. <clears throat> Tavaly a gázai övezet gazdasága 7%-kal növekedett, és ugyanezt várjuk ebben az évben is. Azonban arra van szükségünk, hogy fel tudjuk használni azt a területet, ahol élünk, annak érdekében, hogy képíthessük a gazdasági infrastruktúrát. De hadd beszéljek most Jeruzsálemről. Itt úgy születtem, ott nevelkedtem, közel áll a szívemhez. És két perc múlva be is fejezem. Jeruzsálem most izraeli telepesek zárták el körülöttünk. Ezért Kelet-Jeruzsálem nem terjeszkedhet, hiszen beszorult. Az elmúlt két évben ugyanezt történik Kelet-Jeruzsálemen belül, Sziluában és Cserában és más ö, városrészekben. A palesztin, a Csezsarában élő, élő palesztinek elszakadtak az otthonuktól, hiszen nem látszik még világosan, hogy a kereszt Jeruzsálemi házaik Izraelhez tartoznak. Én Nyugat-Jeruzsálemben születem a hebroni fal mellett, és sokan vannak olyanok, mint én, akik szeretnék visszakap, visszakapni Nyugat-Jeruzsálemi otthonukat. Itt a kérdés az, hogy ez a béke folyamat, amelynek eh, régen, régiben kellett volna elkezdődni, eh, de nem, nem lépünk előre. És köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök asszony, köszönöm az előadásokat. Most fél óránk van az, arra, hogy a kollégák kérdéseket tegyenek fel. kérem, hogy mindenki mutatkozzon be, hogy milyen szakbizottságtól jött, és mondja el, hogy kinek teszi fel a kérdését. Azt javaslom, hogy hármasával haladjunk. Bernan asszony következik. Én az AFET bizottságnak a tagja vagyok, és az EU Mediterrán delegációnak a tagja. A béke folyamat az tulajdonképpen lehet, hogy csak a dekolonizációnak a folyamata. Ma tulajdonképpen gyarmatisztási folyamat folytatódik továbbra a két kormánytól. A kereskedelem az nem lehet a béke tárgya ez csak egy eszköz arra, hogy elérjük a békét, és erre dekolonizációra van szükség. Egy kérdésem van. Az Európai Bíróság által hozott februári 20-ai határozat, amely arról szól, hogy csak akkor lehetnek a vámkedvezmények, hogyha bizonyos bizonyítványokat beszereznék. Én e, több e, emberrel találkoztam, e, és itt üdvözölném a Max Geiladék által végzett munkát. Egyrészt azt láttam, hogy azok a termékek, a mezőgazdasági termékek, amelyeket Gázában termeltek, azokat elterelik és címkéket ragasztanak rájuk, mintha izraeli termékek lennének. Tehát a címkézést illetően probléma van. Másik kérdésem azzal a tényel kapcsolatos, nem, ennyi elég lesz. Mr. Enchu. Mencsó úr. Köszönöm, elnök asszony. Románul fogok szólni. Az IPER szakbizottságot képviselem, és egy delegáció keretében jártam Palesztinában. A kérdés stratégiai jelentőségű az EU számára, és egyértelmű, hogy az EU-nak is aktívabban részt kell vennie a folyamatban. Az EU és Palesztina közötti együttműködés elsődlegesen gazdasági jellegű, illetve humanitárius segélyezési jellegű. Az Európai Unió a legfontosabb kereskedelmi partnere Szíriának, Libanonnak, Egyiptomnak, Szaudarábiának és Izraelnek. Ugyanakkor az EU a fő segély adományozója Palesztinának tavaly meghaladta a fél millió eurót, fél milliárd eurót. Ezen kívül meg kell említeni az európai szomszédsági politikát is. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az EU gazdaságpolitikáját fenn kell tartani ebben a térségben, annak ellenére, hogy a konfliktus nem szűnt meg. Biztos vagyok benne, hogy a tárgyalások sikeresek lesznek, de mindaddig, amíg az egyik fél gazdasági válságot él át, a gazdasági és pénzügyi fellendülés a palesztin területeken alapvető feltétele, ennek a fellendülésnek alapvető feltétele lenne a konfliktus megszüntetése, vagy megszűnése. Spoštovani, jaz bom govoril po szlovénsk. Tisztelt résztvevők és előadók, szlovénül fogok szólni. Először is szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy egy nagyon fontos szempontról szólhatunk a palesztin-izraeli konfliktus kapcsán, nevezetesen a hídépítés szempontjáról, a gazdaság fejlődéséről, a gazdaság fellendüléséről. Ez egy nagyon fontos alkalom. Itt tulajdonképpen próbára is tesz ez a téma, nevezetesen, hogy egy másik dimenzióját is felnyissuk, megnyissuk ennek a problémának. Signora úr nagyon fontos dolgot említett, nevezetesen minden, amiről vitatkozunk, legyen az akár biztonsági vagy gazdasági szempont, a megszállt területeken csak akkor értelmes, hogyha mindezt két szuverén állam szempontjából vizsgáljuk, akik békében élnek egymás mellett, elismerik egymást, és gondoskodnak a biztonságról és fejlődésről. Minden, ami ezen az összefüggésen kívül esik, másodlagos jelentőségű. Én úgy gondolom, hogy kellő alapok alappal rendelkezünk, és hallottunk jó néhány érvet már ma is, annak kapcsán, hogy kétségbe vonhatjuk, hogy a megszállt területeken valóban javul-e a helyzet. Izrael megszálló és nagyon szigorú megszálló szerepét igyekszik fenntartani, ami akadályozza a szabad mozgást jól lehet ezek feladása lenne alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, és remélhetőleg egy ilyen politikát folytatnak majd. Itt most meg is állok, hiszen azt hiszem, hogy ennyi elég. Én üdvözlöm mindkét fél képviselőjét, mind a palesztin, mind, mind az izraeli fél képviselőit. A kérdésem a következő, ha bár rengeteg nyitott kérdést fel lehetne vetni. A humanitárius segélyekhez való hozzáférésre vonatkozik ez a kérdésem. Jártam a közel-keleten, és ott mindig azt hallottam, hogy az izraeli hatóságok visszaélnek ellenőrző szerepükkel, és ezzel korlátozzák a humanitárius segélyekhez való hozzáférést különféle bürokratikus trükköket vetnek be, például megváltoztatják örökké azokat, azoknak az áruknak a listáját, amelyek forgalomba kerülhetnek, és ezzel korlátozzák a hozzáférést. Nem tudom, hogy ez igaz-e, és szeretném hallani a választ azoktól, akik mindennapi szinten foglalkoznak a segélyek osztásával. Elnök asszony, talán akkor a vendégeink kívánnak válaszolni a kérdések. Konkrétan senkihez nem irányultak ezek a kérdések. A mikrofon sajnos nem kapcsolta be a hozzászóla. Én a Gáza övezettel kapcsolatosan szeretnék néhány szót szólni. A jelenlegi körülmények között nyilvánvalóan nagyon nehéz a fejlődés. De ennek ellenére törekszünk a fejlődés elősegíteni. A mostani helyzetben, amikor nincs szabad hozzáférés, nincs szabad mozgás a Gáza övezetben, nagyon nehéz elgondolni, hogy hogyan lehetne fejleszteni a gazdasági infrastruktúrát. Gázában, és egyszerűen gázai lakosoktól hallom, hogy olyan, mintha Andorában élnének. Ők szeretnének egy kereskedelmi posztá válni. Már az egyiptomi időkben egy kereskedelmi központ volt Nasser idejében. Minden egyiptomi Gázába járt bevásárolni, és ez felvirágoztatta az övezetet. Tehát ezt a példát a jövőben is lehetne folytatni, de most erre nincs módunk, hiszen nincs béke. Amint a megszállás véget ér, és helyreáll a béke, a gázaiak nem csak üdvözölni fogják a cisziordániai palesztinokat, vagy az egyiptomiakat, hanem az izraeliekkel is törekedni fognak a kereskedelemre, hiszen ez Gáza javát is szolgálná. Shenstone asszony talán. Igen, valóban a hozzáférés rendkívül nehéz, különösen Gázában, és Maxot is majd megkérem, hogy szóljon erről néhány szót. De Cisjordániában is korlátozott a hozzáférés, különböző administratív korlátozások eredményeként korlátozzák a munkatársak mozgását, ellenőrző pontok vannak. És az izraeli kormány is elismeri, hogy a mi munkánk, illetve más ügynökségek munká, munkája nagyon fontos, de talán többet is megtehetnének a munkánk elősegítése érdekében, és ezekre az akadályokra többször felhívtuk már a figyelmet, Gáza esetében különösen súlyosak ezek. Max? Uh, Röviden Gázáról, hasonlóan, amit Barbara mondott, azt kell nekem is mondani, hogy nagyon szűk azon áruk, illetve segélycikkek listája, amelyek engedélyezettek. Élelmiszer, segély, készpénz és Gázában rendkívül bonyolult a helyzet. Ez a lista mindössze 25-30 tételre terjed ki, ami korábban 3-4-5 ezer volt. Itt egy nagyon egyszerű példát engedjenek meg a cement és acélhúzalok például, amelyek az újjáépítéshez alapvetően fontosak lennének, nem engedélyezettek. Elnök asszony, köszönöm szépen, még öt kérdésre van időnk és utána tartanánk egy rövid szünetet a második panel előtt. Görenc eh, úr. Köszönöm szépen. Ritkán lehet ilyen eh, nehéz helyzetet látni, mint a gázai néhány évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy még romlik a helyzet, és az ember felteszi magának a kérdést, hogy hogyan lehet, hogy romoljanak még a feltételek. A kérdésem egyszerű. Az az idézett szám, mielőtt én megérkeztem volna, a közös bevételekről kérdeznék, tehát hogy egy része ezeknek a bevételeknek Palesztinát életné. A 2010-es összeg mekkora, és ez mit jelent a, a palesztin hatóság költségvetését illetően? Köszönöm. Kérem, hogy legyünk rövidek, hiszen 10 perccel rövidebb időnk áll rendelkezésre Svensson úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen egyetértünk abban, hogy azt reméljük, hogy két országnak e, egymás mellett kell lennie bénikeben. De nem szabad semmit sem feladni, inkább egy nagyon konkrét kérdést szeretnék feltenni, mert tudjuk, hogy a Hamas egy terrorszervezet, és amikor a gazdasági fejlődésről beszélünk, nagyon-nagyon csúnya, rettenetes kapcsolat létezik ez és a Hamas között. És ez a, útját állja a gazdasági fejlődésnek e-, Egyiptom és e, Gáza között, hiszen a Hamas uralkodott Gázában is. Hallottuk is, hogy Gáza nagyon fontos szerepet játszott e-, Egyiptom kereskedelmében korábban, de most már nem. Ezért jó lenne hallani valamit erről is, hogy milyen sok minden történik a gazdasági fejlesztés területén, és ez vonatkozik az áruk mozgására is. Hogyha ott, ahol Hamas irányítja Gázát, és, és, és ott, ahol feszültség van a Fatah és a gázai övezet között. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Csütörtökön egy nagyon érdekes konferencián vettem részt, a nemek közötti esély egyenlőséggel foglalkoztak a közel-keleten. Izraeli és palesztin képviselők voltak jelen, akik egyértelműen elmondták, hogy egyre inkább kifutnak az időből, és a az izraeli és palesztin nép egyaránt elfáradt már, nem látnak semmiféle kilátást, és nem látják, hogy eh, annak lehetőségét, hogy a civil társadalom kezdeményezése érvényesüljön. Mindenki egyetértett abban, hogy a humanitárius helyzet mennyire katasztrofális eh, Cisjordániában, illetve Gázában. Januárban magam is láttam ezt Gázában. A politikai akarat ra lenne szükség, és ez hiányzik mindkét fél részéről. Ezért Signora, illetve Szina úrhoz lenne kérdésem, milyen politikai lépéseket látnak annak érdekében, hogy ebből a helyzetből mindkét fél ki tudjon jönni, milyen politikai szerepet gondolnak az EU számára, akár humanitárius segélyezés területén, és milyen intézmények. Értve itt a palesztin oldalt, a PLO-t, és mit tehet a másik fél, tehát Izrael ebben a folyamatban elnök? Még három, De Rosa, Deva úr és Racenis kap lehetőséget kérdésre. Köszönöm szépen! A parlament palesztin nemzeti tanácsnál járt delegációnak elnökeként jártam decemberben, illetve tavaly februárban Gázában és Cisjordániában, a gázai támadást követően nem sokkal. Itt tulajdonképpen, amit ma hallottunk, az domborodott ki számomra, hogy sok minden nem változott, ami teljesen felháborító. Az Európai Unió volt, és jelenleg is az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb izraeli kereskedelmi üzleti partner. Éppen ezért eh, elvárható, hogy nagyon fontos befolyással legyen a tekintetben, hogy Izrael legalább enyhítsen a cisjordániai és gázai helyzeten. Mindenféleképpen erre kellene irányítani a figyelmünket, mert egyébként azt hiszem, hogy reménytelen a béke megteremtése a régióban. Nagyon örültem eh, minden előadásnak, de különösen tetszett az üzleti képviselőktől hallott prezentáció. Ugyanis tavaly februárban találkoztunk a kereskedelmi kamara tagjaival Gázában, akiknek egyszerűen összeomlott a vállalkozásuk, nem tudtak sem exportálni, sem importálni, és egészen elképesztően magas árat kellett fizetniük a nyersanyagokért. Nyilvánvalóan a palesztin gazdaság, akár Gázában, akár Cisziordániában nem fejlődhet a szabad mozgás, vagy a mozgás szabadságának hiányában, az export, illetve az import szabadságának hiányában. Tehát ebből a szempontból különösen fontos a hídépítés. Most független attól, hogy találkoztam a kereskedelmi kamarai képviselőkkel akkoriban, azóta most találkoztam az üzleti élet képviselőivel, amire különösen nagyon nagy hangsúlyt kéne helyeznünk. És láthatjuk a világ más részén, például Dél-Afrikában is, hogy az üzleti körök milyen változásokat generálhatnak, hogyan teremthetnek lehetőségeket. Úgyhogy én hiszek abban, hogy önöknek is nagyon erőteljes szerepük van e tekintetben, és ezen szerepüket mindenféleképpen erősíteni kell, azáltal is, hogy az Európai Parlamenttel való kapcsolatokat szorosabbra fűzik. Elnök asszony, azt hiszem, hogy nagyon kicsúsztunk az időből, tehát én azt kérném, hogy a két kolléga, aki most kérdést akart feltenni, halassza el ezeket a második rész végére, és megadnám az előadóknak a szót. Én most két kérdésre szeretnék reagálni. Először is Schulz úr, ha jól tudom, ön tette fel ezt a kérdést. Önnel kezdeném. Az izraeli üzleti közösség, körök már évek óta igen jó üzleti kapcsolatokat épített ki Gázában és Cisjordániában, és ezeket újra akarjuk ismét indítani. Mi nem politikusok vagyunk. Mi igyekszünk mindkét kormányt, és gondolom itt az ön nevében is szólhatok, arra rábírni, hogy üljenek le, tárgyaljanak egymással. Meg vagyunk győződve arról, hogy ki kell építenünk a bizalmat egymásban, mert végül is az üzleti kapcsolatok hozzák össze az embereket. És a blokkád megszüntével a gázaiak ugyanúgy folytathatnák a kereskedést, mint ahogy ezt korábban tették. Ez mindenki javát szolgálja. Tudom, hogy különösen nehéz a helyzet Gázában, és már alig várjuk, hogy ismét tehessünk valamit ott is, javíthassunk a helyzeten. Én itt most az üzleti körök nevében beszélek, és nem vagyok politikus. Senior úr, a palesztin költségvetés kb. 3 milliárd dollár. A Hamas választásokon jutott hatalomra. És itt az Európai Uniót is vád illeti, ugyanis az USA és Izrael példáját követve embargóval sújtotta Hamaszt. És ugyanez történt Algéri, Algériában is. Az FNL a PLO-hoz hasonlóan működött, és amikor az emberek már ráuntak az éppen uralkodókra, akkor valaki mást választottak, és az FLN-nek de volt lehetősége uralkodni, és ma is olvastam például, hogy valakiket azért öltek meg, mert nem, nem tették lehetővé az iszlám pártok uralomra kerülését. Ha Hamas hatalomra került volna, szerintem mérsékeltebb hangot ütöttek volna meg. A következő arab csúcs előtt, ami március 28-án lesz, az Egyiptom által vezetett megbékülési folyamat remélhetőleg sikeres lesz. Ez a mi érdekünket is szolgálja, hiszen mi is csak így léphetünk tovább. Mit tegyen az EU? Én tudom, hogy igen, nagyvonalú volt az EU a palesztinok megsegélyezésében, de politikai részételre is szükség lenne. A közelmúltban a kvartett Moszkvában döntött, és azt mondták, hogy Két év múlva már létrejöhet az elismert önálló palesztin állam. És szerintem az EU-nak is ezt kéne tennie, hogy a következő két évben, ha ez a politikai folyamat nem sikerül, akkor ezzel a függetlenségünk is csorbát szenved. A különböző korlátozások ellenére annak ellenére, hogy mi tárgyalunk eh, például Szilván Sálommal, illetve más illetékesekkel, a helyzet egyelőre még nem javul. Elnök asszony, köszönöm szépen az előadóknak, és akkor egy egy percnél rövidebb szünetet tartanánk a második panel előtt.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 Kérem a sajtóképviselőt, hogy segítsenek, hogy megnyithassuk a második részét ennek az ülésnek. So, we came to, to We come to our second panel. Most akkor jön a szakértéknek a második ülése az AFET-tel, a parlamentnek a külügyi bizottságával együtt tartjuk. Nyilvánvaló, hogy ez a szeminárium nagyon fontos, és Tony Blair részt vesz ezen az ülésen. Köszönjük szépen, hogy Izraelből ma eljött mivel ő a közel-keleti különleges megbizotja a kvartettnak, olyan helyzetben van, hogy ismeri a különböző feleknek az álláspontját, és azoknak, annak az akadályát is, hogy hogy lehet mindkét szám, fél számára elfogadható megoldást találni. Amikor a szeminárium megszervezésén gondolkodtunk, akkor abból indultam ki, hogy politikailag semleges megközelítést alkalmazzunk, ha bár ennek a konfliktusnak a megoldása nyilván csak politikai döntéseknek az eredménye lehet. Ugyanakkor vannak idők, amikor a teljesen politikai megközelítésük nem jó irányt adnak, vagy pedig zsákutcába vezetnek. Ezért kértük meg Tony Blair urat, hogy beszéljen a fejlesztési segítségnek a prioritásairól, és hogy milyen vegyes politikai megoldásokat lát. Mr. Blair úr, kérjük, hogy ossza meg velünk nézeteit. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, köszönöm azt is, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy itt ma felszólalhatok. Azt hiszem, hogy a segítségem abban jelentkezhet, hogy áttekintem a helyzetet, és aztán ismertetem a munkánkat. Először is szeretném megköszönni az Európai Uniónak, hogy támogatják a munkánkat, és a palesztin hatóság munkáját is. Az Európai Unió a, a palesztin hatóság legnagyobb támogatója, legtöbb pénzt adja, és majd beszélek arról is, hogy ezt a pénzt hogyan használják fel a palesztin lakosság segítségére. Mint ahogy már említették, Most repültem éjszaka eh, ide a régióból, és eh, Jeruzsálemben folytattam tárgyalásokat az izraeli vezetőséggel tegnap, és eh, mind az izraeli, mind a palesztin hatóságokkal beszéltünk a jövő lehetőségeiről. Ismerik, hogy a, milyen nehéz a helyzet, és két lényeges kérdés van. Az első az, hogy hogyan tudunk előre lépni az jelenlegi tragikus helyzetből, ahol életeket vesztették el fiatal palesztinok, és az izraeli és palesztinek között nagy a feszültség az utóbbi napok során, és hogyan lehet ebből elmozdulni, és politikai tárgyalásokat folytatni. Aztán hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a palesztin állam egy valósággá válhasson, lehetőségé váljon, és hogy tudjuk azt biztosítani, hogy a palesztíniaik reményei az államiságot illetően megvalósulnak. Az elsőt illetően, a politikai tárgyalásokat illetően arra gondolunk, hogy próbáljuk az úgynevezett proximity talks, tehát hogy az izraeliek és a palesztinok leüljenek egy asztalhoz, és aztán közvetlen tárgyalásokhoz vezethessen ez. Ez a munka jelenleg is folytatódik, az izraeli miniszterelnök Obama elnökkel fog Washingtonban beszélni holnap. A mi munkánkat illetően az én munkám az elsősorban a palesztin gazdaságra koncentrál, és a kapacitás növelésre a palesztin hatóság számára. Szeretném hangsúlyozni már az elején is, hogy miért gondolom úgy, hogy ez a munka amelyet az alulról építkező megközelítésnek hívok. Miért ennyire lényeges? Hogyha egy két, állami, két államos megoldást akarunk létrehozni, azt úgy lehet csak megtenni, hogyha arra alapozzuk, hogy Izrael úgy érzi, hogy a biztonságát garantálják, és a palesztinok úgy érzik, hogy ha a szükséges kapacitás növelő intézkedéseket megtehetik, akkor egy független, életképes politikai államot tudnak létrehozni. Hogyha ezt sikerül megvalósítani, akkor a jogrend, a kapacitás, az intézmény növelés, a gazdaság, a palesztőn oldalon mind lényeges kérdések. A mi munkánk ezt a cél szolgálja. Ezt a 2007-es Párizsi konferencián indítottuk el, ahol Franciaország vezetése alatt a nemzetközi közösségnek a legnagyobb adományát adták a palesztin hatóságnak, és ezeket az ígéreteket tiszteletben is tartották. És ennek eredményeként az utóbbi két évben jelentős előrelépést tudtunk tenni a palesztin intézmények felépítésére. Ma a nyugati parton a minden probléma ellenére a palesztin hatóság E, elindított egy fontos jogrendi programot, és nagyon fontos, erre alapul az európai támogatás elsősorban a, e, e, polgári rendőrség számára. A, nagyon, a nyugati partnak fő területein a palasztin rendőrség vigyáz a rendre új kikötői lehetőségeket hoznak létre a palesztin hatóság az utóbbi évben az ügyészség kezében több mint kétszer annyi ügyet tárgyalt, mint az elmúlt tíz évben. Tehát a palesztin oldalon ez a kapacitás növekedett, annak ellenére, hogy a palesztin hatóságoknak nagy nehézségekkel szembenéznie. Ugyanakkor részleges könnyítése történt a mozgáskorlátozásnak, még mindig nagyon sok korlátozás van, és pont ezt kell megpróbálnunk csökkenteni, de a fő ütőerek, tehát az utak a palesztin területeken, a nyugati parton és az ellenőrző pontok most már részben nincsenek ott. És ennek eredményeként a palesztin gazdaság növekedett tavaly, és 7%-kal vagy még többel növekedett a nyugati parton. Ugyanakkor még mindig rengeteg feladatunk van. Szeretném elemezni egy kicsit. Most rövidebb legyek, vagy hosszabb? <laughs> Tizenöt perc legyen, vagy kevesebb, vagy beszéljek 15, én ehhez hozzá vagyok szokva. <laughs> Jó, akkor 10 perc körülbelül. Jó, akkor 10 perc. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen intézkezésekkel foglalkozunk, különböző kérdésekkel foglalkozunk már. Szeretnénk még szabad, több szabadságot a nyugati parton, aztán a fő gazdasági projektek a nyugati parton, itt öt ipari park van, és némelyik a következő hónapokban indítja el a munkát. Tehát ezeknek fő csomagokat tervezünk, aztán a turizmusra és más gazdasági projektekre vonatkozóan is, és mind munkahelyeket és jólétet hoz létre. Aztán megpróbáljuk a cél területen, amely 60 szózalak a, a e, nyugati partnak e, rendezni a helyzetet, és e, fő infrastruktúra építést is létrehozni. Ugyanakkor még rengeteg feladat van a nyugati parton, és a gázai helyzet továbbra is kritikus marad. Mint ahogy már mondtam, nagyon lényeges, hogy a politika az valóban változásokat hozon létre, és valóban igaz, hogy az utóbbi napokban újabb segélycsomag készült a gázai helyzetre, ugyanakkor a legitim gazdaság gyakran nem tud működni, ahogyan kellene működnie. Nyilvánvalóan ez a, a különböző alagutak és másoknak is a következménye, és ezért a legitim palesztin gazdaság nem tud működni Gázában és az, illegi, tehát az illegális fekete piac működik. Tehát mi most fő infrastruktúra projektekkel is foglalkozunk, de a gazdaságban is szeretnénk eredményeket elérni. Nagyon sokat segítene, hogyha az a katona, az az izraeli katona, akit fogva tartanak, Gilad Salif, azt szabadon engednék, de még ezen kívül is tovább kell folytatni a munkát. Tehát, hogy összefoglaljam ezt a helyzetet, van egy távi politikai kérdés, tehát hogy a tárgyalásokat, azokat direkt közvetlen tárgyalásokká tudjuk-e alakítani. Aztán van egy kapacitás építési, közép és hosszú távú kérdés, amely elsősorban a jogállamiság kérdését veti fel, de tulajdonképpen a különböző intézmények kérdését is. És ennek eredményeként a korlátozásokat kellene e, megszüntetni a gazdasággal szemben. Végül pedig e, azzal szeretném ezt a nyitó e, megállapításaimat befejezni, hogy azt mondom, hogy a 2000 éves év utáni események után talán lehetséges volt lett volna megállapodást elérni a legfontosabb kérdéseket, illetően a palesztin állam tárgyában. És hogyha megjön, meg lenne ez a megállapodás, akkor emellé kellene a valóságot tömöríteni. De ezeknek a béketárgyalásoknak a sikertelensége után a mai valóság a következő. Ha csak nem tudunk alulról egy palesztin államokat, államot létrehozni, nem fog sikerülni. Tehát most itt tartunk. És épp ezért a kvartetnek a munkája, de az Európai Unió munkája is, az nem periferális, hanem lényeges. Tehát, hogyha sikerül alulról a palesztin államot létrehozni, akkor sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy sikeresen tudjuk a tárgyalásokat folytatni. Ugyanakkor az Izra- én úgy látom, hogy az izraeliek és a palesztinok legtöbbje a két államos megállapodást akarja. Mindez nagyon sok kihívás jelent, nagyon sürgető, és most kell a jelentős lépéseket megtenni. Nem tehetjük meg, hogy nincsen politikai folyamat, ez legitim, világ és produktív, és nem lehet megengedni, hogy mind a, nyugati parton, mind a Gázában az ott történő változásokat ne hozzuk létre. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig újabb eszmecserére kerül sor, megadnám a szót Eva Zsoli asszonynak, a Fejlesztési Bizottság elnökének. Köszönöm szépen, hogy eljött, és el, megosztotta velünk a tapasztalatát. Öné most, önt bíztak, önt bízták meg, hogy a kvartet ö, külön megbizotja legyen következő négy évben, három évben. Még mindig 550 ellenőrzési pont van, és csak 60 terméket engednek beléptetni a gázai övezetben, annak ellenére, hogy az ENSZ becslései szerint legalább 9000 ilyen cikkre lenne szükség. Meg tudnám magyarázni nekünk, hogy ön hogy kívánja elérni azt, hogy ezeket a ellenőrzési pontokat felszámolják, hogy beindulhasson a gazdaság. Szerintünk 550 ellenőrzési pont mellett a gazdaság nem működhet, és hogy szeretné ön elérni azt, hogy ezt a 9000 cikket, amelyek alapvető szükségletűek, bejuttathassák Gázába. Az utolsó kérdésem pedig a következő. Most már 60 éve várunk arra, és több mint 40 éve várunk arra, hogy elnézést nincsen hang a fülkében, elnézést, valaki kikapcsolta a mikrofonomat, mondja az elnök. Tehát az a kérdésem, hogy mire várunk még? Azt hallottuk, hogy milyen keveset tudott elérni az elmúlt három évben. Azt is hallottuk, hogy milyen tarthatatlan a helyzet a megszállt területeken. Tehát miért nem jelentjük ki azt egy, egy, egy oldalon a két állam megoldását? Erre, erről kérek elemzést. Először is a legnagyobb problémában a kérdésben az, hogyha azt mondjuk az embereknek, hogy nincsen jó hír, akkor rögtön azt mondják, hogy milyen rossz dolgok történtek. És hogyha rossz dolgokat mondjuk csak el az embereknek, akkor elsiklunk a jó felemények között. Az igazság az, hogy van egy egyensúly. Hogyha megkérdezzük, hogy mit értünk el az elmúlt két évben, Szerintem Fayed miniszterelnök és a palesztin hatóság, aki a legtöbb eh, dicséretet érdemli, támogató szerepét, le, jelentős különbséget értek el. Két évvel ezelőtt, amikor, két, éve, két és fél évvel ezelőtt, amikor a munkámat megkezdtem, nem tudtam volna eljutni olyan helyekre, mint Jenny és Nablus. Most meg rendszeresen járok oda. Kint van a milícia az utcán, kint van a palesztin rendőrség is, Jennyben eh, és az északon. A változásoknak követhet, követ, köszönhetően az izraeli arabok belépnek a határon, a gazdasági szankciókat ö, eh, eh, könnyítették, és a palesztin hatóság idén először csökkentette azt a támogatást, amire szüksége van a a teljes köz, köz, költségvetés egyharmadával, kétharmada a palesztin hatóságoktól a legnagyobb működőtőke befektetés, hogyha jól emlékszem, a palesztin területen. Amikor azt mondjuk, hogy 550 ellenőrzési pont van még, a, a legfontosabb ellenőrzési pontok sokkal kevesebben vannak már. Néhányan még ott vannak, néhányat már megnyitottak, ennél sokkal többet kell tennünk persze. A következő pár hétben a Jalami ipari parkot is beindítjuk, és a Betlehemi projekt is beindul. A palesztin befektetési konferencia júniusban sokkal nagyobb érdeklődésre számít, mint tavaly. A tavalyi palesztin befektetési konferenciáról azt gondolták tavaly, hogy az arab országok nem fognak eljönni, hiszen, és kétszer annyian jöttek, mint amennyit felkértünk. De még mindig nagy utat kell megtennünk. El tudom mondani önöknek azonban azt, hogyha a politika lehetővé teszi, és nagy a ha, hogyha megadják nekünk az időt és a lehetőséget, Fajed úr Palesztinában nagyon érdekes és fontos dolgokat tesz, és nagyon nagy jelentőségű dolgokat tesz. Az egyoldalú gesztusok, hadd mondjam azt, az északi folyamatban azt tanultam meg, hogy a gesztusok sokkal értékesebbek azoknak, akik teszik, mint azoknak, akikre irányul. Ennek ez a problémája. A valóság az, hogy a palesztina állam nem jön létre csak azért, mert mi kijelentjük, csak akkor jön létre a palesztin állam, hogyha ezt letárgyalják. Csak ez az egy dolog, ami elér, csak így lehet elérni. Viszont szerintem a következőt tehetjük, és egyetörték értek önnel e- ebben, és ez a mi kö, kö, üzenetünk is az izraeli kormány felé, so, hogy sokkal töve, többet kell tenni, rengeteg példát tudnék mondani egyéni dolgokról, amiket sokkal gyorsabban el lehetne érni. Bár néha hónapokat kell rájuk várnunk. Ebben a tekintetben az Európai Unió, Unió, az Egyesült Államok és a kvartett nyomása nagyon nagy támogatást jelent. De végül az egyetlen tartós megoldás a tárgyalás ami tárgyalásokat tudunk elérni. Köszönöm szépen. Bodis úr következik az AFET, a külügyi bizottságból. Köszönöm szépen. Köszönjük az előadását. A kvartett arra a problémálkozik, hogy a közvetlen tárgy, közvetett tárgyalásokat elindítsa kb. tíz nap múlva. Reméljük, hogy a két fél megállapodásra jut, és ez a két államos megoldást lehetővé teszi. Sajnos az izraeli kormány merevsége ezt a célkitűzést sajnos eléggé kétségesé teszi. Láttuk a múlt héten is az 1600 új lakásnak a háznak az építését, amely illegális a nemzetközi jog területén. Cisjordiniában, ugye, mint mondták, az ellenőrző pontok is akadályozzák a gazdaság fejledését. Gázában a gyerekeket nem lehet normálisan oktatni, alultápláltak, és nem látják csak az erőszakot a kifejezés módnak lehetséges kifejezést mondnak. Az ön dokumentuma a palesztén államiság felé, ez egy 2008-as dokumentum, nagyon ambiciózott célokat fogalmaz meg. Hogyan lehet elépni, előrelépni, hogyha az egyik fél nem tartja tiszteletben nemzetközi kötelezettségvállalásait, és a másik nem tudja hallatni a hangját csak az erőszakon keresztül. Már két év telt el azóta, hogy ön a kvartetnek, amióta ön a kvartet különleges megbizotja, látja, és hogyan látja, hogy a konfliktus hogy alakult az utóbbi két év során, és milyen mérleget tud megvonni a kvartett tevékenységének eredményeként. Hogyan kell reagálni, amikor Izrael azt jelenti be, hogy új lakásokat épít, amikor a közvetett tárgyalásokat pont elindítanák, és végül milyen eszközt lehet arra tervezni, hogy Izrael végre figyelembe vegye a nemzetközi jognak a feltételeit. Ami, a, ami az egyenleget illeti, és az én szerepemet, ez nem kapcsolódik a politikai tárgyalásokhoz, hanem az államépítéshez és a gazdasághoz. És hadd ismételjem el, amit már mondtam, jelentős előrelépések történtek. Fayed miniszterelnök tervében, amelyet 2007-ben Párizsban mutat, mutatott be, és ennek megvalósításában is. Hogyha azt kérdezik tőlem, hogy Mit gondolok én az elmúlt pár év fejleményeiről? Még hangsúlyosabban tudnám elmondani most, hogy az alulról építkező megoldás az egyetlen válasz. Nyilván sokan utaztak a régióban is, többször is. Ez egy nagyon kicsi földsáv. Az emberek gyakorlatilag egymás szájában élnek. Az igazság az, hogy az, az izraeliek a biztonság miatt aggódnak. A nemzetközi közösségben rengeteg frusztrációt, mérget érzünk az elmúlt pár nap eseményei miatt. De van egy őszinte izraeli probléma a biztonságot illetően, és hogyha ezt nem, is, nem értjük meg, és nem foglalkozunk vele, akkor nem, nem jutunk el a probléma mélyére. Ez, ezt pedig csak úgy tudjuk megmagyarázni vagy kezelni, hogyha felépítjük a palesztin képességeket. Az alapvető kérdés az, hogyha a palesztinoknak ha a palesztinok bemutatják, hogy hajlandóak és készek felépíteni ezt a képességet és kormányozni magukat, ez vajon milyen választ kap Izraeltől? és itt kell szerintünk, erre kell a hangsúlyt fektetni. Vannak-e olyan területek, ahol változtatást tudunk elérni, amelyek válaszolnak az izraeli intézke, palesztin intézkedésekre, az átterületen, ahol a palesztinok uralják a törvényességet, a legszükségesebb körülményekben sincs szükség izraeli beavatkozásra. Szerintem van módja annak, hogy hogyan segíthetjük a palesztinokat, különösen a munkánkkal, a ö, civil rendőrség kialakításával, annak érdekében, hogy a palesztin hatóság minden területen önmaga tudja elvégezni ö, a rendfenntartást. Vannak más kérdések is. A C terület, amely nagyon sokat foglalkozunk, és elmondjuk embereknek, hogy Nyilván önök is tudják, hogy a Cisjordánia területét három részre osztották A, B, C és a C. Ennek a területnek a 60%-át teszi ki, ahol teljes az izraeli irányítás. A palesztinok nem tudnak itt fejleszteni, építeni, csak izraeli engedéllyel. Nagyon fontos, hogy megkapják ezeket az engedélyeket, azért, hogy a faluk, falvak és a városok bekötőutakat építhessenek. Például a Ravabi eh, lakhatási projektben, amely az első város lesz, amelyet Palesztinában már több éve felépítettek, több évtizedek óta nem építettek városokat. A Ravabi lakhatási projekt, amely Ramállaktól ész északra van, nagyon jó struktúrát alakítottak ki, és még mindig vitatkoznak a bekötő útról, hogy túl hosszú, és nagyon nehéz megoldást találni. Szerintem lesz megoldás, de hadd mondjam el még egyszer, hosszú út vezet a megoldások is. Ha azt kérdezik, hogy mi az egyenlegünk, Gázában az összes ismert okok miatt nagyon nehéz elmondani, és már többször is mondtam ezt. A Cisziordániában láthatjuk az állam kialakulását, de ezt gyorsabban kell elérni, és sokkal na nagyobban, jobban kell koncentrálni a nemzetközi erőfeszítéseket azért, hogy a palesztinok elérhessék a céljaikat, és hogy a izraeliek erre úgy reagáljanak, ahogy kéne. Köszönöm szépen, mondja az alnak. Most, két, most három kérdést kapunk, és megpróbálom elérni, hogy minél több kollega, kolléga szót, szóhoz juthasson. És a kérdésekre egy percet adunk. Köszönöm szépen elnök asszony. Felidézem, hogy a az alsóházban ön John major támogatta az északír meg, megegyezés kérdésében, és a miniszterelnök elnökként ezt folytatta. Az a hangulat 500 éves konfliktus zárt le. Hallom, hogy mit mond ön az intézményépítésről és a kapacitás képességépítésről. De hogyha Nincsen politikai bizalom mindkét oldalon, és politikai egyetértés, amit sikerült Észak-Írországban megteremteni John Majorrel, akkor ki fogja ezt a munkát elvégezni? Nagyon sokat lehet beszélni és dolgozni Palesztinában Európai Uniós támogatással, de ki csinálja meg a, má- a munka másik felét, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a bizalmat felépítsük, és a ezt, ezt a hangulatot a politikai elit között. Arszini úr. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, Blair úr. Nagyon tapasztalt európai politikus ön. EU, az EU pedig jelentős kereskedelmi partnere Ezraelnek. Nem sikerült uh, megoldani az izraeli-palesztin konfliktust, ennek ellenére sem. Azt szeretném kérni, hogy mondja el, hogy milyen hibákat követtek el az EU részéről az elmúlt években, és kérem ne bújjon ki a válasz alól, milyen ja, változtatásokat szeretne ön elérni? Michael Cashman következik. Köszönöm szépen, elnök asszony hadd köszöntsem Tonit, hadd köszöntsem Blair urat. Az én kérdésem Stevenéhez kapcsolódik. Született optimista vagyok, mint ön is, és szerintem is az, a helyes út az, hogyha megteremtjük az embereknek a biztonságos jövőhöz való jogát, a munkához, az egészségi ellátáshoz. És nagyon nagy dühöt érzek, mert ezeket megtagadják tőlük. Van egy palesztin elkötelezettség az iránt, hogy fejlesztést érjenek el, és kétállami megoldást, de nem vagyunk biztosak abban, hogy ugyanerre válaszol az izraeli elkötelezettség. Ön mit tud tenni ilyen politikai kérdésekben, hogy megváltoztassa a felfogást? Politikában mi tudjuk, hogy mi tudjuk, a felfogás, az, az értelmezés felülmúlja tényeket. Mit tud ten, ön tenni ebben a kérdésben? Köszönöm. Válasz? A két brit kollégám említett az északír tapasztalatot, és abból én is nagyon sokat tanultam. Az egyik ezek közül az volt, hogy a dolgok sohasem olyan rosszak vagy jók, mint ahogy tűnnek. Most nem tűnik nagyon reményteljesnek a helyzet, de nagyon lehetséges, hogyha a megközelítés tárgyalások e- elindulnak, akkor reményteljesebb lesz a helyzet. De amit nem tehetünk, függetlenül a mindennapi kihívásoktól, és a, a, nem tehetjük meg, hogy feladjuk. Ezt tanultam meg, soha nem szabad feladni ezeket a helyzeteket. A második dolog, hogy mindig van választás. Tisztában vagyok azzal, hogy ez egy közmeghallgatás. Bárki, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik Izraelben és Palesztinében, mindenkinek megvan a maga frusztrációja, és a saját gondolatai arról, hogy mit lehetne jobban csinálni, és hogyan lehetne előrelépni. A tapasztalatom, északi tapasztalatom azt mutatja, hogyha kimondjuk a frusztrációnkat, és nem vagyunk túl óvatosak, a következő nap ugyanabban a helyzetben találjuk magunkat. Az én munkám gyakorlati, folyamatos interakciót jelent az izraeliek és a palesztinok között, és hogy lehet ezt a bizalmat felépíteni? Ezt csak úgy lehet felépíteni, hogyha cselekszünk. Ezt szeretném önöknek elmondani. Egészen 2000-ig ezt szavakkal is fel lehetett volna építeni. A különbség most az, hogy már nem lehet szavakkal építeni, most már csak cselekedetekkel lehet bizalmat építeni. Nagyon sok, az, az emberek nagyon sokszor nem akarják Izrael szemszögéből látni a kérdést, érthető okokból. De izraeli szemszögből nem lehet megoldani a kérdést. Ők úgy gondolják, hogy ott van Gáza, oda vittük a telepeseinket, és most ott a Hamas, és ezből gond támadt. Minden ellen, ismerek minden ellenérvet is. Nem kell elmondani nekem, de amikor megnézik, hogy mi történik Cisziordániában, azt szeretnék tudni, hogy mi történik ezen a pici területen, ahol az emberek egymás mellett élnek. A palesztinok azt gondolják, hogy mi mindent megteszünk. Két, két állami megoldást szeretnénk. Mi, mit várnak még tőlünk? hogy egy élhető palesztin állam létrejöjjön. De az elmúlt évek következtében ez a bizalom megingott, és csak úgy lehet felépíteni újra, hogyha cselekszünk, és nem csak beszélünk. Milyen hibákat követtünk el az EU részéről? Elhangzott ez a kérdés. Nem tudom, hogy hibának írnánk ele, de ebédkor, ebéd során a külügyminisztereknek a következő tanácsot adtam. Európa szeretne fontos politikai szerepet játszani. Legyünk őszinték. Amerikára nézünk, és azt mondjuk, ők politikai szerepet játszanak, de mi is befizetünk a e, költségvetésbe, tehát mi is szeretnénk politikai szerepet játszani. Az én véleményem, hogy mi ezt a szerepet akkor játszhatjuk el, hogyha arra koncentrálunk, hogy mit teszünk valójában, és mit tehetünk, amit más nem tehet meg. Ez pedig nagyon összefügg azzal, hogy a palesztinokat kell támogatni az intézmény és kapacitásépítésben. És ha ez megtörténik, és véleményem szerint sokkal többet tudunk elérni, akkor megtaláljuk azt a politikai lehetőséget is, ahol fontos szerepet játszhatunk. Ezekkel a cselek- cselekedeteket tudjuk felépíteni a bizalmat, ezt kell tennünk, és el kell ismernünk, hogy az Európai Unió kint van a terepen, és fantasztikus munkát végez, de hogyha el akarjuk a múltbeli hibákat kerülni, akkor ezt kéne tennünk. Végül, ami a, amit Michael említett azzal kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy igen, az igazság az, hogy az összes e- nehézség ellenére is lehet, van a lehetőség, de csak akkor történik meg, hogyha felépítjük a bizalmat annak irányában, hogy a tárgyalások jó irányba haladnak. Köszönöm szépen. Igen, mi vagyunk a legfontosabb szereplők, vagy kéne lennünk, de nem mindig kapjuk meg ezt a szerepet. Kaisers eh, asszony. Merci. Köszönöm szépen, Blair úr. Igaz, hogy sok reményt fűztünk az önök tevékenységet, illetően a gázai területet, illetően voltak olyan infrastruktúrai tervek, amelyeket nem sikerült végrehajtani, de nem ezzel kapcsolatos a kérdésem. Talán a nemzetközi környezet nem volt kedvező, és Vannemert úrral és Ashton úrral beszéltek róla, hogy lehet messzebb lépni. Egy dologban nem értek együtt. A biztonságot illetően, amit mondott, tehát hogy nyilvánvalóan figyelembe kell venni Izrael biztonságát és hogyha sikerül a palesztini jogállamot, palesztin jogállamot létrehozni, akkor már rendeződnek a ö, ö, ö, dolgokat. Mi nyilvánvalóan figyelembe vesszük a biztonsági kérdéseket, de nem csak Izrael biztonsága fontos számára, hanem a palesztinok biztonsága is. És ezt a kettős biztonsági kérdést akartam volna az ön szájából hallani. Hogyha a számokat tekintjük, akkor a, hallás, egy, egy Hamas halál szemben sokkal megsokszorozott több halál volt a másik oldalon. Mi ezeket elé ítéltük a terrorista cselekményeket, a bíróságon kívüli gyilkosságokat, de amikor megpróbálja az ember megérteni, hogy mi történik ott, akkor nem lehet beszélni Izrael biztonságáról, hogyha nem beszélünk a palesztinoknak E, a biztonságáról is. Tehát épp ezért nem értek önnel egyet. Harusz. Drosz úr. Köszönöm, elnök asszony. Én görögül fogok szólni, úgyhogy kérem, e, tegyék fel a fülhallgatójukat, ha csak nem ért görögül. Παρακολούθησα με πόσο ζήλο υπερασπιστήκατε την απόφαση. Nagy érdeklődéssel eh, hallgattam a elmondottakat, illetve azt is, amit eh, Nagy-Británia tett az iraki támadás kapcsán. Az izraeli települési politikáról szeretnék eh, kérdezni a megszállt területeken. Itt az infrastruktúra különösen fontos szerepet játszik. Említette például a kapacitásfejlesztést, az infrastruktúra fejlesztés igényét a gázai övezetben. Az erőfeszítések sajnos kudarcot vallottak. Nem tudom, hogy hogyan reagál erre. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy itt egy háborús bűnről is beszélnünk kell. Más betelepedési lépéseket például brit bíróságok is elítéltek. Ezt a fellépést egyszerre meg kéne szüntetni. Tony, most nem, én is Gázáról fogok kérdezni, természetesen elítéljük mi is a polgári áldozatok, áldozatok esetét. Itt hallottuk, hogy ez egyik prioritás két évre az ivóvíz helyzet javítása. A másik kérdés azonban az áru szállítással kapcsolatosan. Múlt pénteken a kvartett eh, említette, hogy támogatja a palesztin eh, egység eh, államot. Nem tudom, hogy hogyan reagál arra kritikára, hogy elsősorban a ciszjordániai politikát támogatják, ami lehet, hogy a célkitűzések elérését is aláássa. Hogyha megnézzük a Hamaszt, tekintettel arra, hogy terroristákkal kapcsolatosan vannak önnek is tapasztalatai. Gondolja, hogy a Hamas jelentheti, vagy jelölheti ki a, bíz, a béke és a demokrácia hoz vezető utat. Igen, ezek nagyon fontos kérdések először is, ami a biztonságot illeti. Ez legalább annyira fontos a palesztinok és az izraeliek számára, hiszen a végső megoldás az, hogy olyan megoldást találjunk, ami mindkét fél számára működőképes. És ezért nagyon fontos a palesztin kapacitás kifejlesztése, a jogállamiság megteremtése. Mint ahogy a palesztin elnök is elmondja, egy törvény, egy fegyver, egy hatóság. Nevezetesen egy palesztin hatóság rendelkezik, vagy rendelkezhet csak eszközökkel a jogállamiság érvényesítéséhez. Ha ezt meg kell, vagy meg akarjuk oldani, akkor a legkülönbözőbb szempontokat kell figyelembe venni. A Cisjordániában élő palesztinok, ha megnézik, hogy Gázában mi történt, egyértelműen azt mondhatják, hogy ezek törvénytelen fellépések voltak a Hamas részéről. A biztonságot a megoldás szolgálja. És éppen ami miatt eh, annyira fontos a kapacitásfejlesztés a palesztinok számára, az az, eh, amire pár hónappal ezelőtt eh, sor került például, hogyha két egymással rivalizáló banda között konfliktus alakul ki, és a palesztin hatóság megpróbálja ezt letörni, ez, ez nagyon fontos. Az emberek nem szeretnek az ilyen dolgokra gondolkodni, hanem inkább a nagy tárgyalásokra, csúcstalálkozókra gondolnak. De szerintem az ilyen események azok, amelyek meghatározzák a biztonság kérdését. Mert hogyha ezek a konfliktusok tovább folytatódnak, akkor az erő egyensúly felborul. Tehát az egyetlen egy megoldás az, hogy a palesztin hatóságot képessé kell tenni Palesztina ellenőrzésére. A megszállás kapcsán nyilvánvalóan az a probléma, nem csak az a probléma, hogy ez korlátozza a palesztinok életét, hanem a palesztin gazdaság emiatt mindaddig, amíg korlátozások fennállnak, nem tud fejlődni. Ezek a korlátozások azonban csak akkor szüntethetők meg, hogyha a palesztin hatóság kellő kapacitással rendelkezik a jogállamiság fenntartásához. Én éppen ezért mindenkit óva intenék, hogy most nézzék meg, hogy Jerikóban, Nablusban, Ramalban, Hebronban vagy máshogy a palesztin hatóság mit tesz. Ez mindenféleképpen a válasz. Jó lehet, ez nem jelenik meg a címekben. Most már megvan az engedély az anyagok beszállítására, a projekt meg fog valósulni. És remélhetőleg ez a munka folytatódni fog. De meg kell vizsgálni egyéb hosszú távú kérdéseket, például a, villam, a villamos energiaellátást, az ivóvíz ellátás, végezetül pedig ami a Hamaszt illeti, nincsen semmi kételjem afelől, hogy ha egy komoly lendületet kap ez a folyamat, és reális kilátást kapunk a béke elérésére, akkor a Hamasnak is választania kell, és remélhetőleg a jót választja, tehát magyarul támogatja a folyamatot. De semmi kételjem, hogy Gázában a többség, ha reális életképes palesztin állam reményét látja, akkor támogatni fogja a folyamatot. Tehát ez az egyetlen egy remény, hogy a, az egyszerű emberek erről meggyőződjenek. Ami pedig az egyéb szempontokat illeti. A kvartetnek nem elképzelése, nincs az elképzelése között az, hogy a Hamasszal tárgyaljon, de mindenkinek döntenie kell, különösen, hogyha előre, elő kívánjuk segíteni a béke folyamatot. Pécs úr, elnök, Blair úr, én magán látogatást tettem Gázában és Cisziordániában néhány héttel ezelőtt, és meg kell mondanom, hogy miután ott jártam, nem igazán osztom az optimizmusát, ugyanis a Cisziordánia egy lyukas sajtra emlékeztető területé vált. És amit szintén nemrégiben tapasztaltunk, amikor Joe Biden Jeruzsálemben járt, hogy az izraeliek hogyan jelentették be a kelet-jeruzsálemi építési programot, ami semmiféleképpen nem a bizalmat erősíti. És csak emlékeztetnék Netanyahu és Merkel asszony között folytatott telefonbeszélgetésre. Mindebből csak azt tudom leszűrni, hogy igazán nem tudok optimistán nézni a helyzetre. Egy izraeli idegenvezető fiú megkérdezte tőlem, hogy miért nem léptek a palesztinok már, miért nem fogadták már el korábban a kétállami megállapodást még Arafat idejében. Az izraeliek azt mondták, hogy egyre kevesebb az idő, nem csak a palesztinok számára, hanem számunkra is. És akkor megkérdeztem, hogy mit ért ez alatt, azt mondta, hogy el fog érkezni az a nap, amikor a palesztinok már nem a kétállami megoldást, hanem egy egyállami megoldást fognak követelni azonos jogok mellett. És akkor ez a zsidó állam végét fogja jelenteni. És az izraeliek pedig nem fogják nem lesznek elég bátrak ahhoz, hogy ezeket a jogokat ne adják meg, mert akkor apartheidizmussal vádolják őket. Tehát a kérdésem az, hogy miért nem követjük a Daytoni megállapodás megközelítését. Tehát előbb megállapodásra kell jutni. Itt az izraeliek alá akarják írni ezt a megállapodást. Tehát miért nem követjük a Daytoni megközelítést? Blair úr, én is üdvözlöm a szülésünkön. Ennyi év után. És súlyos palesztin népet ért tragédiát követően valóban a diplomáciának fel kell mutatni konkrét lépéseket. Ön kiváló diplomata. De azt is figyelembe kell vennünk, hogy a diplomácia bizonyos dolgokat nem tudott elérni, és közvetíteni kell. Most a ö, lépések ideje érkezett el. És most azt szeretném még elmondani, hogy itt a szociális eh, és eh, gazdasági problémákra is eh, diplomáciai szinten is reagálni kell, ugyanis eddig nem értünk el ezen a területen sikereket. Ha ezeket a kérdéseket kezelni akarjuk, akkor előbb-utóbb ki kell mondani, hogy az Európai Uniónak fel kell emelni a szavát, és a szankciókat nem lehet tovább fenntartani. Tenok úr, köszönöm, elnök asszony. Különleges képviselőként Oroszország is a kvartett része. Itt például hasadó anyagok bejelentésére is sor került, amit Izrael fenyegetésnek tekint. Iránnal szemben szankciókat alkalmaztak, és időközben kiderült, hogy orosz fegyverek jutottak el Iránba a Hezbollahhoz. Tehát nem tudom, hogy az orosz békés szándékokról mi a véleménye. Másodszorban pedig az EU segélyek palesztin civil szervezetek számára nem esetleg a Hamaszt támogatja-e, vagy a Hezbollah kezéhez, kezébe jut. Bill Itt Észak-Írország példáját hallottuk. John Hume, aki békedíjat kapott az erőfeszítéseiért, ő elmagyarázta az EU-t Jerry Adamsnek, ami az egyelő jogokat illeti de természetesen itt az ironikus helyzet abból fakad, hogy az Egyesült Királyság és Észak-Írország együtt egyaránt az EU tagja volt. közel azonban nincsen EU. Nem lehetne-e a két felet meggyőzni arról, az izraelieket és a palesztineket, hogy feledkezzenek egy percre meg a vallásról, és az esélyegyenlőségre gondoljanak, ami megteremteti a békét közel-keleten? Egyre érdekesebb kérdéseket eh, hallunk itt eh, a vita során. A John Hume eh, féle EU lecke Jerry Adamsnek ez egy különösen jó kis példa volt. Jó lenne, hogyha megkapnám ezt írásban is. de most komolyra fordítva a szót, ami Cisjordániát illeti. ha valakinek azt mondjuk, hogy igen, valami jó is történik Cisjordániában, akkor az, az a vád éri, hogy jó, hát túlságosan optimista. Én tisztában vagyok az előbb említett veszélyekkel, a Daytoni megközelítéssel kapcsolatosan, Ha megnézzük, hogy most milyen a helyzet a, a nagyobb palesztin városokban, két évvel ezelőtthöz képest, akkor igen sok minden javult. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincs még teendő. Ami pedig az egyállami megoldást, illetve az ezzel kapcsolatos megjegyzést illeti. Én mm, nem értem értem, illetve megértem részben, hogy az izraeliek és a palesztinok is említenek ilyen megoldást, de én őszintén nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan működhetne, vagy hogyan lehetne irányítani. Végül is a két állami megoldás azért alakult ki, és nem azért, amiért sok minden történik gyakran, tehát nem különböző események nyomására, hanem azért, mert logikusan és észszerű alapon más megoldást már senki nem látott. Tehát az Izrael 20%-a arab, ugyanakkor viszont a palesztinok ragaszkodnak az államiságukhoz, viszont az izraeliek nem akarják feladni Izrael államot nyilvánvalóan. Tehát én személyesen értem, hogy itt elsősorban a frusztráció irányítja a szavakat. Illetve azzal is egyetértek, hogy a diplomáciát most már gyakorlati lépésekre kellene fordítani. Nem biztos, hogy ez az egyetlen üdvözítő dolog. Mindenesetre köszönöm, hogy kiváló diplomatának eh, nevezett. Sok minden egyéb eh, dolog mellett, amivel már engem illettek. Itt eh, tudom, hogy melyik civil szervezetre utalt a hozzászólásában. Az oroszok, illetve a megfelelő tárgyalási magatartás, ami az iráni kérdést illeti. Amikor én a kvartetben szerepet vállaltam. A négy fél, Amerika, az oroszok, az EU és az ENSZ nem biztos, hogy ez a legtökéletesebb összetétel, ki legyen a főnök. De én igyekszem minél konstruktívabb lenni. Végezetül pedig az egyfajta EU idea kérdésében Itt egy regionális megközelítésre is gondolhatunk. De az, hogy ez működjön, előre kell lépnie a béke folyamatnak. Azt nem előzhetjük meg. A 2002-es béke kezdeményezés egy nagyon fontos esemény volt, és ezt sokszor elmondom Izraelben is, hogy ez egy igen komoly előrelépést jelentett az arab világ számára. Úgyhogy erről a lehetőségről ne feledkezzünk meg, hiszen ez egy legitim alapot szolgál a tárgyalások számára. De mindaddig, amíg a politikai folyamat nem indul be újra, nem indulnak be újra a tárgyalások, szerintem nagyon nehéz lenne bármiféle szerepet szánni egy regionális megoldásnak. De ha ez valóban beindul, akkor ez egy nagyon fontos dimenziót jelent majd. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy az ülésünk végéhez érkeztünk. Rendkívül érdekes és hasznos délután töltöttünk együtt. És minden parlamenti szakbizottságnak, akik részt vettek, illetve a tolmácsoknak köszönet, és természetesen külön köszönet vendégünknek, Blair úrnak, aki megosztotta velünk magvas gondolatait.